befejeződött. Köszönöm a felszólalóknak, a hallgatóságnak, hogy kitartottak. Holnap 9 órakor folytatódik az ülés, a napi rendet közzétettük, a parlament honlapján olvasható. Köszönöm még egyszer mindenkinek a kitartást, nyugodalmas, békés éjszakát kívánok mindenkinek. A mai ülés berekeztem.